Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kezdhetjük a mai ülést? Közben a tolmácsok szeretnék elmondani, hogy most már 36. napja tiltakozunk a kiegyensúlyozatlan unfair munkakörülmények ellen, amelyet a parlament vezetősége egyoldalúan kényszerített ránk. Sajnálattal közöljük, hogy nem túlórázunk. Köszönjük a megértésüket. Elnök, megnyitom a mai ülést, de mielőtt a munkát elkezdeném, kérem, hogy a tolmácsok mondják el a sztrájkkal kapcsolatos nyilatkozatukat. Tessék, önöké a szó. Akkor még egyszer 36. napja tiltakozunk a kiegyensúlyozatlan és unfair munkakörülmények ellen, amelyet a parlament vezetése egy oldalúan kényszerített a tolmácsokra. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy nem túlórázunk. Köszönjük a megértésüket. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor folytathatjuk a mai ülést, mégpedig a napirend elfogadásával. Mindenki megkapta a napi rendet, van-e megjegyzés, javaslat? Úgy látom, nincs. Akkor a mai ülésre szóló napi rendet annak eredeti formájában elfogadjuk. Nincs semmi elnöki közlendőm. A mai nappal kapcsolatban az egyetlen dolog, a washingtoni, bostoni delegációról való beszámoló, de a szavazás után kerül erre sor, a szavazást követően. Akkor most a szavazással kezdenénk. Egy jelentésről a növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban. Hetmen úr az előadója ennek a témának. A módosítók benyújtásának határideje május 22-e volt. 137 módosítót kaptunk, 23 kompromisszumot fogalmazott meg ebből az előadó, folytak a tárgyalások a frakciók között, most pedig szavazni fogunk. Hetmen úr szeretne hozzászólni? Nem. Akkor már is rátérünk a szavazásra. A hatos kompromisszummal kezdjük mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Az 57-es módosítót ellenőrizzük, nem a kompromisszumot, ahogy az elnök asszony mondta. Tehát 57-es módosító Megnyitom a szavazást, ezt mondanom kell. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. 12-es kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 67-es módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük a 81-es módosítót, megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as módosító mellette, ellene. Elnézést kérek, szóbeli módosítóval. Valaki ellenzi a szóbelit? Módosítót? Jó, akkor a szóbeli módosítóval kiegészített 103-asról szavazunk, mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 108-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 109-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 119-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es szóbeli kiegészítővel van-e ellene valaki, akkor szavazunk a 124-essel, szóbeli kiegészítéssel, mellett ellen a tartózkodás elfogadtuk. 125-ös módosító, mellett tartózkodás elfogadtuk. 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 134-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 135-ös módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 136-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 3-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most a Kulturális Bizottság javaslatai következnek, a 38-as az első mellett ellene tartózkodás elutasítva. 29 a 4-es, 40-es, 1-es, 3-as kókafogyottá válik, 29-es következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva. És a hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most a végszavazás következik, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. Gratulálunk eh, Hetman úrnak. Ezzel befejeztük a szavazást a mai regülésen, és folytatjuk a napi rend következő pontjával. We continue with uh, our agenda, our... Folytatjuk tehát a következő napi rendi ponttal. mecsere Alexis Haritsisszel, a görög köztársaság gazdaság és fejlesztési miniszter helyettessel a 2015 per 1839-es rendelet végrehajtásáról. Bizottságunk a különleges intézkedések Görögország esetében a már említett rendeletnek megfelelően legutolsó ülésen Arimont úr az előadójának a jelentésnek, a vitát lefolytattuk szeptemberben a plenárison erről a jelentésről. A jelentés megvitatása során a, a képviselők azt kérték, hogy a az ezért a témáért felelős miniszterrel eszmecserét folytassunk. Úgyhogy köszönöm miniszter úr, hogy elfogadta meghívásunkat. Így a nemzeti hatóságokkal, amelyek felelősek a rendelet végrehajtásáért, eszmecserét folytathatunk, hiszen ez a rendelet a témája a jelentésünknek. Először a miniszter úrnak adom meg a szót, majd megkérem a képviselőket, hogy fogalmazzák meg kérdéseiket, megjegyzéseiket, ahogyan ezt szoktuk. Először a koordinátorok kapnak szót, majd a regi szakbizottság tagjai. Miniszter úr, parancsoljon önni a szó. Kalimera σε όλες Jó reggelt kívánok mindenkinek. Engedjék meg, hogy elsőként köszönetet mondjak az Európai Parlamentnek és a Regionális Fejlesztési Szakbizottságnak, illetve személyesen Mihajlova elnök asszonynak, hogy a körükbe, hogy szóljak önökhöz. Úgy gondolom, hogy a mai eszmecsere nem is történhetett volna, vagy nem is kerülhetne arra sor egy jobb időpontban, hiszen Görögország végre néhány hét múlva kikerül a védőernyő alól, úgyhogy most lehetőségünk van arra Görögországban, hogy a nemzetközi kapcsolatainkban ismét a saját politikánkat kezdjük el kialakítani. Az Eurócsoport által júniusban elhatározottak szerint most már megvannak tervezve az adósságok, az adósságpálya középtávon, és Görögországnak ez lehetőséget biztosít arra, hogy biztonságban visszatérjen a nemzetközi piacokra. A görög gazdaság növekedésben van, 1,5 százalékos növekedést produkáltunk 2017-ben, 10 éve ez az első ilyen alkalom volt, hogy 1 százalék fölötti volt a gazdaság növekedése, és 2,3% volt a növekedés 2018 első felében. A GDP növekedése azt mutatja, hogy az ország makrogazdasági helyzete jelentős mértékben javult, az export is megfelelően növekedett, 2017-hez és 2016-hoz képest 4,5%-kal növekedett az export. Ezzel egyidejűleg azt is el tudom mondani önöknek, hogy van egy másik fontos mutató, nevezetesen a munkanélküliségi ráta, ami az elmúlt három évben jelentős mértékben csökkent. E pozitív fejleményekkel párhuzamosan a görög kormány kialakította a saját maga növekedési stratégiáját. Egyrészt arra törekszünk, hogy a pénzügyi stabilitást, amit az elmúlt években elértünk, fenn is tudjuk tartani. Másrésztről viszont szeretnénk a fejlesztéseket javítani, a beruházási környezetet javítani, és egy aktuális feladatokra kész, korszerű államot felépíteni. És természetesen nagyon fontos, hogy stabilak legyenek a munkahelyek. Ez tehát a jelenlegi környezet, amiben a görög kormánynak dolgoznia kell, de vannak természetesen továbbra is nehézségeink, például diplomáciai jellegűek. Itt van például a Macedóniával folytatott névvitával kapcsolatos egyezmény, de tekintettel arra, hogy Görögország el fogja hagyni a pénzügyi védőernyőt, e, úgy gondolom, hogy a 2009-ben e, elindult pénzügyi válság most gyakorlatilag a végéhez közeledik e, az országban, és Görögország most már maga lesz képes tervezni, alakítani a jövőjét. A válság váratlanul ért mindannyiunkat, hirtelen érkezett, nem voltunk felkészülve. Ez nem nemzeti probléma volt, hanem ez európai szinten jelentkezett. Ezt a logikát követte, vagy hát ebből az okból született az érintett rendelet, amiről most beszélünk. Ez volt az Európai Unió egyetlen lehetősége a konvergencia fenntartására a különböző európai tagállamok között. Természetesen a különböző alapok eh, nagyon fontos szerepet játszottak a munkanélküliség elleni küzdelemben. Tényleg megpróbált mindenki gyakorlati télen eh, kialakítani mindent, és, ki, eh, és megszüntetni mindazokat a károkat, amiket a válság okozott. Ezért volt ilyen fontos ez a rendelet. Segített abban, hogy kisebb és közepes méretű struktúrák alakuljanak ki, hiszen ezek e, az itt biztosított finanszírozásra támaszkodtak, és az ő helyzetük a válságban nagyon nehéz volt. Így különösen nagyon sok ö, e, problémát okozott az, hogy a beruházások rendkívüli mértékben megcsappantak, a vállalkozások alig jutottak ö, e, hitelhez. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, elismerjük, hogy a válságon belül is mennyire fontos volt az a pénzügyi segítség, amit az Európai Unió nyújtott Görögországnak. Természetesen mindig megkíséreltük a lehető legjobban megvalósítani azt, amire ez a pénz szolgált, és eljutatni a pénzt azokhoz, ahol akiknek arra a legnagyobb szükségük van, akik nehéz helyzetben vannak. nehéz volt a válság közepette a programokat folytatni, a szociális konvergenciát fenntartani, a munkanélküliség ellen fellépni. Úgy gondoljuk, hogy az általunk tett kísérletek ugyanakkor eredményesek voltak. Görögország jól használta fel a programozási időszaknak eh, a forrásait, egyetlen euró sem ment veszendőbe, és ugyanezt fogjuk tenni az új eh, programozási időszakban, tehát a 2013-2020 közötti eh, programozási időszakban is. Hogyha megnézzük az Európai Bizottságnak a számait, akkor jól látható, hogy erre képesek is vagyunk. A helyzet az, hogy Görögország a pénzek, a források felhasználásánál a Juncker terv esetében tényleg eh, az élen jár. Az európai pénzügyi intézményekkel nincsenek problémáink. Eh, el tudjuk juttatni a pénzeket a görög fejlesztési programokba. A helyzet az, hogy utóbbi időben a nyilvánosság előtt is vannak olyan ö, nyilatkozatok, amelyekben a bizottság már nyilvánosan is elismeri a törekvéseinknek a pozitív következményeit. 2015-ben, tehát elfogadt megkapták a rendeletet, és 2007-2013 közötti pénzeknek a lehívását ezzel lehetővé tették. Ne felejtsék el azt se, hogy nagyon sok nagy infrastruktúrális projekt, beruházás volt folyamatban, amit így le lehetett zárni, be lehetett fejezni. Ez biztosította nekünk a lehetőséget arra, hogy az új programozási időszakban a már egyszer elhatározott projekteket, beruházásokat végre is hajtsuk. De hát itt természetesen nem csak a számokról, meg az adatokról kell, hogy beszéljünk, az infrastruktúrális munkák, amelyek eh, évtizedek óta fontosak Görögországban, ezeket be kellett fejezni. Ezeket el kellett végezni, és ezek biztosították azt, hogy a Görögországban tomboló munkanélküliség is csökkent. Engedjék meg, hogy most néhány elemről röviden beszéljek, annak érdekében, hogy önök is lássák, hogy a rendelet eredményeképpen mit értünk el. 2015-ben és 2016-ban a rendelet alkalmazásának körében sikerült a likviditási problémáinkat jelentősen csökkenteni. Megkaptuk az ESPA-ból a pénzeket, 4,8 milliárd eurónál tartunk most. Ezt a pénzösszeget ténylegesen arra fordítottuk, hogy az érintett infrastruktúrális beruházásokat véghez tudjuk vinni, le tudjuk zárni. Voltak persze közvetlen következményei eh, is a rendeletnek, eh, így például a beruházási kedvnek a növekedés, a munkanélküliség csökkenése, a gazdaság finanszírozási lehetőségei javultak 2016-tól indulóan, 2016-tól. Indulóan tehát itt is növekedés volt, és ez azt eredményezte, hogy a finanszírozott, vagy hát társfinanszírozott programokat tényleg véghez lehetett vinni Görögországban. Ami az egész Európai Uniót érinti, és az ex post értékelését eh, a programnak a 2007-2013-as programozási időszakra elkészítettük ezt az értékelést, és ebből az látszik, hogy az a 2,75 milliárd euró, ami rendelkezésre állt, az fel lett használva. Ennek persze voltak minőségi eh, hatásai is, ezek kézzelfoghatóak Fontos rámutatni arra, hogy a konvergencia területén a rendeletnek voltak pozitív hatásai. És ez természetesen nem csak az országnak, hanem úgy általában az ország által érintett régióknak eh, a javára szolgált. A 2017 2007-2013 közötti programozási időszakban 700 ezer új munkahelyet tudtunk teremteni ezekből a pénzekből. Ebből 300 ezer munkahelyet az új beruházások teremtettek. Nagyon sok pénz került az oktatási, továbbképzési projektekbe 3500 kilométernyi közutat tudtunk felújítani e programoknak a segítségével. És 600 ezer ember számára jelentett 2007 és 2013-as közötti időszakban pozitív változást az európai finanszírozást. Az új programozási időszakban új összegek vannak, új programok kerültek kiírásra, és kerülnek megvalósításra. A rendelkezésre álló forrásoknak a 76%-a már le van kötve különböző programokra, és összességében már 5 milliárd eurónál tartunk az elköltött pénzek területén, tehát elmondhatjuk azt, hogy Görögország ténylegesen élen jár a források, az európai források lehívása területén, hogyha a többi tagállamhoz hasonlítjuk Görögországot. Úgy gondolom, hogy teljesíthető célokat tűztünk ki, arra törekszünk, hogy egyetlen olyan program se legyen 2018-2019-ben, amely forrás hiányban szenved. szerettünk volna természetesen néhány szimbolikus, jelképes jellegű tevékenységet is eh, lefolytatni. Van egy új strukturális alapunk, amelyben 550 millió euró áll rendelkezésre arra, hogy a magánszférában és a közszférában is eh, infrastruktúrális munkákat lehessen eh, finanszírozni az energia ügy területén, a városfejlesztés területén. 400 millió euró ebből kis és középvállalkozások tevékenységét segítette. Az Európai Beruházási Alappal rendelkezésre áll ez az új Equifound, Ez a legnagyobb olyan befektetési alap, amely az Európai Unió bármely tagállamában létezik, és ennek forrásaival például az energiahatékonyság, a lakóépületek energiahatékonysága területén hozunk és finanszírozunk intézkedéseket, ami természetesen egyidejűleg az energiafogyasztást is csökkenti, és az energiahatékonyságot tehát növeli. Mindez számunkra nagyon fontos, és az is fontos számunkra, hogy az ESPÁ-nak a beruházási programját megfelelően használjuk föl, annak érdekében, hogy meg tudjuk tenni azokat a intézkedéseket, hogy a közepes és kis vállalkozások a modern kor követelményeihez tudják igazítani a saját struktúráikat, a saját felépítésüket. Az elmúlt tíz évben ezek a munkák elmaradtak, most végre az európai programok segítségével erre is sor kerülhet. Így például segítséget kaptunk e, egy e, ingatlan nyilvántartás, egy földhivatali nyilvántartás felállításához is, e, a közlekedési hálózatok jobb össze kötéséhez, és ezek Görögországnak nagyon nagy segítséget jelentenek. 2014 és 2020 között természetesen az is szükséges, hogy további munkahelyeket teremtsünk. Vannak ezzel kapcsolatos kezdeményezések, amelyek különösen ugye a fiatalkori foglalkoztatást kívánják erősíteni, fiatalok számára kívánnak munkahelyeket teremteni, és vannak az olimpiai városokkal kapcsolatos beruházási programok is, illetőleg a szegénység elleni küzdelmet segítő, vagy azt középpontba állító programok is. Véleményem szerint ezek fontos elemek, fontos programok, amelyek az elmúlt években indultak, és aláhúzzák azt, hogy ténylegesen kísérletet kívántunk tenni arra, hogy a programok végrehajtása révén gondoskodjunk arról, hogy a görög közvéleménynek a képe Európáról javuljon. Ugye ez a kép ez nem volt feltétlen rózsás az elmúlt időszakban. Amit az elmúlt években elértünk, ezért köszönet jár különösen az Európai Parlamentnek, és természetesen az Európai Bizottságnak is, aki segítette a görög konvergenciát. Úgyhogy köszönjük a bizottságnak a támogatását, mert Görögország számára az új programozási időszakban 8%-kal növelve lettek a támogatások. Jelenleg vitatárgyát képezi az új pénzügyi keret. Ez egy olyan vita, amelynek tárgya természetesen Európának a jövője, Számunkra ennek rendkívüli jelentősége van. Tényleg fontos, hogy az európai kompromisszumok, az európai kiegyezés irányába dolgozzunk tovább, és nem szabad, hogy teret engedjünk az euroszkeptikusoknak arra, hogy éket verjenek közénk. Fontos, hogy a globalizáció által támasztott kihívásokra közös politikákat, közös válaszokat alakítsunk ki. Ennek során figyelembe vegyük a régióknak a szükségleteit. Mind ezek fontosak eh, a konvergencia szempontjából, és az Európai Unió céljává kell ezeket kitűzni. Támogatjuk azt, természetesen, hogy a szolidaritás is hangsúlyos szerepet kapjon az új pénzügyi keretben, de nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy az idegen ellenesség, a szélsőségesség is teret nyert az Európai Unióban. A konvergencia mindig egy nagyon fontos eh, kirakata vagy képe volt az Európai Uniónak, amivel a fenntartható fejlődést eh, és a társa, társadalmi konvergenciát lehetett eh, erősíteni, és az ezzel kapcsolatos elképzeléseinket közvetíteni. Az elmúlt nyolc évben Görögország a válság során kőkeményen dolgozott azon, hogy mindezeket a szempontokat is figyelembe vegye a politikájában, amellett, hogy a migrációs hullám okozta problémákkal is meg kellett küzdenie. Ugye Görögország a migrációs válságot is eh, nagyon megérezte a saját bőrén, és a gazdasági feladatok mellett itt az emberi eh, válságot is kezelni kellett. Úgy gondolom, hogy elmondhatom, hogy az önök nagyon értékes segítségével, támogatásával fel tudjuk megfelelően használni a pénzeket. Ez számunkra nagyon fontos az elkövetkezendő programozási időszakban is. Thank you for... you. Köszönöm szépen, miniszter, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást, a teljes adatok bemutatását. Ez az a szakbizottság, amely támogatta a bizottság által javasolt különleges intézkedéseket Görögország esetében, és mi erről abban a hitben döntöttünk, hogy ezzel támogatni tudjuk Görögországot, illetve hogy segíthetünk abban, hogy a válságból kilábaljanak. Van egy állandó jelentéstevőnk Görögország témájában. Ő az utolsó jelentésnek is a szerzője, és nagyon örülünk annak, hogy a jó eredményekről számolhat be a görög hatóságokat arra bátorítottuk, hogy a reform folyamatot vigyék tovább. Köszönöm szépen a tájékoztatást a jövőbeni lépéseikről is. Most pedig a koordinátoroknak adok szót a politikai frakció képviseletében, ha szeretnének szót. Ha nem, akkor Arimon úr kap szót, az állandó jelentéstevőnk. Köszönöm, köszönöm szépen Elnök asszony, köszönöm miniszter úr. Azt gondolom, hogy nagyon pozitív alapot dolgoztunk ki mindahhoz, ami a különleges intézkedések eh, jellegét illeti. Ezt a folyamatot végigkísértük, többször látogattunk el a helyszínre, beszéltünk a kormánytagjaival, a társadalom és a gazdaság fontos képviselőivel, és ezen időszak alatt 2015 óta az volt a benyomásunk, hogy komolyan veszik a dolgokat Görögországban, és a különleges intézkedéseket megpróbálják ambiciózus módon megvalósítani. Ami az együttműködést illeti a bizottság szolgálatai és a görög kormány között, fontos, hogy kiemelésre kerüljenek, és azt gondolom, hogy ez egy kicsit a siker kulcsa is, hiszen nagyon fontos, hogy ezt a pénzt jól kezelték, és a több mint 150 prioritást élvező termék, projektet is megvalósították. Erre valószínűleg nem kerülhetett volna sor, hogyha a speciális intézkedésekről nem döntöttünk volna, és ezt nem határoztuk volna el. Két konkrét kérdésem van a különleges intézkedésekhez és projektekhez kapcsolódóan. és jelentés kidolgozásakor nehézségekbe ütköztünk, mindezzel kapcsolatban nagyon sok számadatot kaptunk azzal kapcsolatban, hogy ténylegesen hány projekt valósult meg, ez önmagában véve pozitív üzenet, viszont egy kicsit hiányzik még a válasz arra kérdése, hogy a több mint 150 prioritást élvező projekt ténylegesen gazdasági növekedést eredményezette, lehet -e ezt mutatókon megmérni, azt gondolom, hogy a görög kormánytól ezzel kapcsolatban viszonylag kevés információt kaptunk, a bizottság sem tudott erről tájékoztatni. A kérdés tehát az, hogy a görög kormány ezeket az objektíven mérhető mutatókat meg tudja adni nekünk, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a regionális politikát pozitív módon érzékeljék. És ez át is vezet a második kérdésemhez. A görög kormány gondoskodott-e arról, hogy a prioritást előző projektek eh, elkészülése, hogy ezeket a lakosság európai projektként értékelje azok az emberek, akik eh, a szép új autópályákon utaznak, tudják-e vajon azt, hogy olyan autópályát vesznek igénybe, amelyet európai pénzzel társfinanszíroztak részben, és ezáltal kialakulhat egy pozitív kép a regionális politikáról, az Európai Unióról, azért, mert az emberek tudják azt, hogy ezekre a projektre nem kerülhetett volna sor az európai pénzek nélkül, és ezt szeretném mondani folyamatos kérésünket, amely az európai regionális politikát és közös politikát illeti, hogy mellett kampányoljunk, úgymond a legjobb reklám az, ha meg tudjuk mutatni azt, hogy az európai pénzeket konkrétan az emberek érdekében használják fel. És van még egy kérdésem, hogy ezt az emberek tudják-e, tisztában vannak-e mindezzel. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A szocialisták eh, képviseletében eh, Bresszó asszony. Eh, grazie. Köszönöm a szót. Köszönöm, miniszter úr. Rendkívül fontos volt számunkra, hogy tudjuk, hogy a kohéziós politika forrásai nem csak arra szolgáltak, hogy normális időben segítsék a gazdaságot és a fejlődést, a fejlesztési politikát, hanem rendkívül drámai időszakban is. Gratulálunk a fontos eredményekhez, amelyeket elértek. Végighallgatva önt, a kérdésem a következő. Segítsen nekünk, hogy a következő programot értékelhessük. Ön szerint A kohéziós politika és minden más aspektusa a regionális fejlesztési alap, szociális alap, illetve az európai szemeszter közötti kapcsolat, illetve az ország specifikus ajánlások között működik-e, vagy működni fog-e? Vagy van-e annak kockázata, hogy az egyes kohéziós politikák és az európai szemeszter speciális területei, illetve az ajánlások ö, hogyan koordinálandók ön szerint. Ami pedig különösen a szociális alapot illeti. Ön hogyan értékeli a szociális alap, illetve a, a kohéziós politika közötti kapcsolatot? Működött a szociális alap? Az új ö, szociális jogokra vonatkozó pillérrel való kapcsolata? Vagy ön szerint csak az előző felállásban működne ez? A módosításokra gondolok, hiszen ön, mint az alapok kezelője, hogyan értékeli mindezt? Illetve volna-e olyan javaslata, hogy egyszerűsítésre vagy módosításra volna szükség a javasolt rendeletekben? Köszönöm szépen. We continue now. Ms. Tomasic, Willut. Köszönöm szépen, folytatjuk. Van-e még Fanny Niltenborg úr? Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm Önt, miniszter úr, és köszönöm a magyarázatot. Köszönet az erőfészítésekért, és gratulálok ezekhez, mert még mindig azért kell sok mindent tenni a válságból való kilábolás érdekében. Ha például azt nézzük, hogy 2017. júliusában mi történt az ELSEM stabilitási támogatási programja keretén belül, például a kérdésem, mivel akkor még lemaradásról beszélhetünk, és itt üdéznék, van egy megjegyzés, hogy Görögországnak még mindig jobban kellene, hogy vonzza a beruházásokat. Úgyhogy ezért javítani kell a vállalkozási környezetem. Egy-két példa azt mutatja, hogy a különböző ipari területeken kellene még foglalkozni a hiányosságokkal, mert vannak olyan szabályozott szakmák, ahol változtatásra van szükség, mert nem megfelelő a szabályozás, a közlekedési hálózatot javítani kell, stb. stb. stb. Még perceken át sorolhatnám azt, hogy mi minden tennivaló van még. De reform, reform, reform. Ez az a három szó, amiben összefoglalhatnám. Úgy gondolom, még mindig szükség van önöknél strukturális reformokra, és természetesen Európa segíthet ebben, mert megvannak az ezt támogató programjaink. A kérdésem a következő. A bizottsági szolgálatokat hogyan használják fel, főleg a strukturális reform ö, támogató programokat, melyek a prioritásaik az elkövetkezendő évekre vonatkozóan, milyen fajta reformokat kívánnak prioritásként kezelni, és hogyan tükröződik mindez az átfogó növekedési stratégiájukban, amelyet az Eurogroup csoport áprilisi idei ülésén terjesztettek be. Természetesen ezt is kritizálták, mert nem zárt ajtók mögött történt mindez. Úgyhogy nekünk is nagyon nehéz kideríteni, hogy mi van pontosan a stratégiában. Úgyhogy ezzel kapcsolatban esetleg mondana még egy-két gondolatot, illetve hogy milyen kapcsolata van ennek a strukturális reformokhoz, azért, hogy a jövőben jobban beláthassunk ebbe. Mert még mindig sokat tennivaló, ahogy említettem hozzászólásom elején, de természetesen számíthat segítségünkre itt a szakbizottságunkon belül is, annak érdekében, hogy Görögország a közeljövőben sokkal jobb eredményeket tudjon felmutatni. Köszönöm szépen! Elnök. Köszönöm szépen, Papadimonis úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit Haricis úr elmondott itt nekünk, az úgy gondolom, hogy jól leírja, milyen pozitív volt a görögországi történet amely lehetőséget teremtett arra, hogy mi közösen, a parlament és a bizottság eredményesen dolgozzunk, együtt működjünk együtt a görög hatóságokkal. Körülbelül három évvel ezelőtt, 2015 őszén eh, a bizottság azt javasolta, hogy az Európai Parlament adja meg a hozzájárulását. Úgy gondolom, hogy szinte 90%-os többséggel határoztuk annak idején el, hogy 2015, 16-os, 18-as időszakra változon ez a rendelet. Ez egy rendkívül időszak volt Görögország számára, és egy rendkívül fontos változást hozott ez a módosítás. Görögország számára, a görög kohéziós politika számára fontos kérdéseket rendezett ez, és biztosította azt, hogy közösen jobban tudjuk megvalósítani eh, a terveket. És természetesen ez egy nagyon fontos érv volt a szélső jobboldali populistákkal szemben is, akik szerettek volna éket verni eh, Európa és Görögország és egyáltalán a kohézió eh, ügyébe. Az európai adófizető számára mindez pedig nem került egyetlen centjébe sem. Ez összességében tehát oda vezetett, hogy Görögország hamarabb megkapta a pénzeket, és úgy gondolom, hogy az Ariman jelentés is pontosan megmutatja eh, mindezt. Néhány nappal ezelőtt itt a Regionális Fejlesztési Bizottságban ezt a pozitív szavazatunkkal is megerősítettük. Mindez megmutatja, hogy mennyire pozitívak voltak ennek az európai cselekvésnek a hatásai Görögországban. Miniszter úr, úgy gondolom, hogy a parlament tett és a Regionális Fejlesztési Bizottságunkat is szilárd szövetségesként, partnerként kell Görögországnak kezelnie. Ez így volt a múltban is, és a jövőben is így kell, hogy legyen annak érdekében, hogy a szükséges reformokra sor kerülhessen, és Görögország soha, de soha többé ne szoruljon ilyen különleges kezelésre, eh, ahogy arra elrendelet keretében sor kerül. Tehát ne alakuljon ki soha többet ilyen helyzet Görögországban. Három évvel ezelőtt ami az ingatlan nyilvántartást illeti, gyakorlatilag a görög ingatlan nyilvántartásban alig szerepelt ingatlan, alig volt bejegyzés. Az ingatlan nyilvántartásba vétel ugyanakkor rendkívüli mértékben felgyorsult az elmúlt három évben. Természetesen ezen a területen még van tennivaló, egy olyan légkört, vagy összességében egy olyan környezetet, gazdasági környezetet kell teremteni, ami a beruházásokat serkenti, és hát a védő ernyőnek a megszűnése természetesen nem szabad, hogy ahhoz vezessen, hogy visszatérünk a régi rendszerekhez, ahol csak a korrupció, az adókerülés és az adócsalás van gyakorlatilag napirenden, hanem fontos, hogy a strukturális reformokat folytassuk. Milton, van Miltenberg úr nézze meg az OECD jelentését Görögországról. Itt első helyen említik a strukturális reformok szükségességét. Természetesen tehát sok tennivaló van még, de fontos, hogy azt is lássuk, hogy Görögország elkezd visszatérni a megfelelő pályára, és egy évvel, egy évvel ezeti helyzethez képest sokkal jobb a helyzet most. Renke asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, nagyon örülök annak, hogy ismét itt van. Amikor hallgattam önt, én egyetértek azzal, hogy természetesen mindannyian örülünk annak, hogy Görögország visszatért a fejlődése, Hogyha megnézem a fiatalok munkanélküliségét, a szegénységben élők arányát, akkor azonban nem tudok teljesen elégedett tenni a helyzettel, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt kimondani, fontos hogy hossz, kimondani azt, hogy még hosszú az út, hiszen bizonyos uh, csoportok uh, helyzete nagyon súlyos. Ami a kollégákat illeti, azt gondolom, hogy a reformok nem a reformok kedvéért valósulnak meg. Az SRSS-t Görögország esetben indították először is az SRSP program, az egyik prioritás a kohéziós politikában a következő finanszírozási időszak prioritása. És azt gondolom, hogy az alapok nem csak a reformok miért kerültek kialakítása, hogyan alakították ki <clears throat> reformjaikban a prioritást. A struktúrális reformok kifejezést nagyon sok esetben használták, még olyan esetekben is, amelyek a jobb közigazgatás kialakítását illeti, a közigazgatásban munkának megszüntetése nem jelenti mm, automatikusan azt, hogy hatékonyabb lesz a működő adó ellenőrzési rendszer. Például kérdésem az, hogy hogyan alakították ki a programok kialakításánál Görögországban ezeket a pontokat, hogyan próbálják megvalósítani azt, hogy ezek a a falunk hasznosak legyenek, és milyen tanácssal tudna szolgálni mindennek kapcsán. Én azt gondolom, hogy Európa fennmaradó része számára és olyan országok számára. Nagyon hasznos volna az, hogyha megtudhatnánk, milyen tapasztalatokat szereztek ezzel kapcsolatban Görögországban, illetve hogy ez a kohéziós alapokhoz hogyan kapcsolódik, hiszen ez középpontjában állt mindennek, hogy az Európai Unió hogyan tudja a struktúrális reformokat a tagországokban támogatni. Kérem, hogy erről szóljon majd néhány szót. Köszönöm. Piráki asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, Elék asszony, engedjék meg, hogy görögül szólja. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm, hogy eljött a mai ülésre. A rendelet 18 eh, 49-es eh, rendelet, nagyon fontos Görögország számára, annak érdekében, hogy 2017-től eh, a programokat megfelelően tudják megvalósítani, illetve hogy ezt tovább vigyék. Ez egy nagyon fontos jelzés volt a, a, a partnereink részéről, szolidaritás jele, és azt gondolom, hogy a szolidaritásnak ezen bizonyítéka azhoz vezetett, hogy Görögországban rendelkezésre álltak ezek a pénzek. Miniszter úr, lenne néhány kérdésem, és kíváncsi vagyok majd válaszaira. Ami a bizottság adatait illeti, a kohéziós adatok, az áttekintés, arról számolnak meg Görögország 2014 és 20 között csak 17 százalékát tudta igényben venni a programok keretein belül azoknak a lehetőségeknek, amelyek rendelkezésre álltak, állnak. Ez mire magyarázható? Az adott pénzeket, a fizetési kötelezettségeket miért nem a görög gazdaságra a fordítják, és az adatok alapján úgy tűnik, hogy a kisvállalkozások ebből nem tudtak és nem tudnak profitálni. Mi a helyzet a támogatásokkal? A 2007 és 13 közötti időszak között azokkal a támogatásokkal, amelyekről a bizottsági statisztikákban nincsen szó, 2015-16-ra vonatkozóan meg szeretném kérdezni ezt, hogy melyek voltak az új projektek, illetve a korábbi finanszírozási időszakból mi maradt felhasználatlanul. that correct? Yes. The floor is yours. Parancsoljon. Votre pays Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Hosszú ideig öre az ön hazájára mutogattak az egymást követő kormányok is, és beleértve az Európai Uniót is, Egyesek úgy gondolták, hogy felelősek azért a katasztrofális helyzetért, amelyben Görögország található ma. Ma örömmel láthatjuk azt, hogy a helyzet jelentősen javult, csökkent a munkanélküliség, a növekedési ráta magas, magasabb, tehát minden mutató teljesen nyitott. Gratulálok önnek! Két kérdésem lenne. A görögök tudatában vannak annak, hogy az Európai Unió meghatározó szerepet játszott abban, hogy ö, ö, rendbe hozzák a házuk táját. És önök, politikusok, regionális felelősök úgy érzik, hogy megtesznek mindent, amire szükség van annak érdekében, hogy az a kép, amelyet önökről kialakított az Európai Unió rendeződjön. Ez nagyon fontos, mert amikor Európa a rendkívül kényes, válságos időket él, nagyon fontos, hogy jó képet adjunk, rajzoljunk az Európai Unióról, és megmutassuk, hogy ha bármilyen nehézség merül fel, fontos szerepet vállal fel ezek rendezésében. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, köszönöm. Nos, ezek voltak a kérdések, megjegyzések a regi ö, részéről, illetve a frakció képviselői részéről. Miniszter úr, parancsoljon önné a válaszadás joga.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 nagyon jó, példás mondhatni. Igazán jó együttműködés volt, ennélkül az együttműködés nélkül nem lettünk volna képesek a programokat sikeresen végrehajtani. Úgyhogy szeretnék tényleg köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a támogatásért, azért a segítségért, amit kaptunk önöktől a regi főigazgatóságtól, a bizottságtól, Kretszú eh, biztostól. Ezek alatt az évek alatt ők igazi barátainknak mutatkoztak. Amit mondott, az természetesen fontos, eh, valahogy meg kell tudnunk eh, fogni számokban is, meg kell tudnunk jeleníteni számokban is az eredményeket. szeptemberben úgy gondolom, hogy már jobb, igazán számszerűsített képet is fogunk tudni mutatni az eredményekről. El fogjuk juttatni az önök szakbizottságához is ezt a kimutatást, és akkor önök is jobban képben lesznek. Ami az utolsó programozási időszakot illeti, úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami mindannyiunkat érint különös tekintettel arra, hogy eh, mik a terveink 2000, a 2020 utáni időszakra nézve, és különös tekintettel arra, hogy a 2022-ig tartó eh, többéves pénzügyi keret az hogyan alakul. Ezek ugye mind összetartozó dolgok. A hozzászólásom vagy bevezetőm elején elmondtam, hogy az eredményes, sikeres, kohéziós politika az, amit igazán itt fel tudunk mutatni. Voltak természetesen olyan erők, akik ennek a kudarcán dolgoztak itt Brüsszelben is, de ez volt mégiscsak az elmúlt éveknek az igazi sikere, ez a kohéziós politika. Ami az alapokat illeti, 2000 15-ben úgy határoztunk, hogy a módosított rendelet alapján arra használjuk fel a forrásokat, hogy a válság által a szociális konvergencia területén okozott problémákat kompenzáljuk. Ez a válság, ez a katasztrófa tényleg felbontotta a társadalmi struktúrákat, az egészségügyi rendszert romba döntötte. Ez is egy központi téma jelenleg. E kísérleteink számára nagyon fontos volt az európai alapokból érkező segítség, az európai források. Vannak természetesen átfedések a különböző programok, a különböző Európai Bizottságbeli illetékes osztályok között de engedjék meg, hogyha most azt akarjuk megválaszolni, hogy hogyan menjenek tovább a dolgok, akkor erre az egyetlen válasz és a döntő válasz az az, hogy egyszerűsítés. Az Európai Bizottság javaslata az elkövetkezendő időszakra nézve fontos egyszerűsítéseket, könnyítéseket hoz a rendelet alkalmazásában, ez mindenképpen a javunkra fog válni. Most pedig engedjék meg, hogy áttérjek a reformokra. Többen is eh, rákérdeztek az elvégzett reformokra. Nos, nálam nyitott kapukat döngetnek, hogyha azt állapítják meg, hogy eh, a strukturális reformok azok nem önmagukért valók, nem lárburlár kell őket lefolytatni, hanem azoknak tényleges eredményekkel kell járniuk. Hogyha ezt tartjuk szem előtt, hogyha ez a cselekvésünknek a mozgatórugója, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mi voltunk az elsők, akik azt ajánlották, hogy legyen egy kiigazítási program, amely a hatalmas pénzügyi beavatkozást végül aztán lehetővé tette. Az elmúlt években megkíséreltük azokat a reformokat lefolytatni, amelyek ténylegesen segítenek a gazdaságnak. A harmadik programban a gazdasági, üzleti környezet javítását próbáljuk meg elérni, fontos gazdaság élénkítő folyamatokat próbálunk elindítani, olyan folyamatokat, amelyek évtizedek óta hiányoznak Görögországban. Próbáljuk meg elterjeszteni a polgárokat szolgáló elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat, a hatóságok elektronikus ügyintézését a vállalatok számára. Ezek mind-mind tárgyát képezik a reformoknak. És augusztus 20-án, amikor majd véget ér a védőernyő, ez természetesen nem azt fogja jelenteni, hogy az elmúlt éveknek az erőfeszítéseit sútba vágjuk, természetesen folytatni kell az eddigi erőfeszítéseket, ezt az eurócsoport előtt is elmondtuk. Úgy hangzott, mintha ön azt mondta volna, hogy az eurócsoportnak inkább negatív volt a beállítottsága ezzel a rendelettel szemben. Nem, azt kell, hogy mondjam, hogy Görögországgal szemben ők mindig is pozitívan léptek fel, pozitív volt a beállítottságuk, Mi pedig megkíséreltük azt, hogy az ő erőfeszítéseiket um, ott a helyszínen megfelelő eredményekre segítsük, tehát a kis és középvállalkozásokat tudjuk például segíteni. Mindez ahhoz vezetett, hogy 32 ezer olyan vállalkozás volt, amely profitálhatott közvetlenül um, például az, az elektronikus vállalatalapításnak a lehetőségéből. Szeretném aláhúzni, hogy az ön által elmondottak fényében azt is látnunk kell, hogy az Európai Bizottságnak a szolgálatai megfelelő támogatást nyújtottak nekünk. Nemzetközi szervezetekkel, az OECD-vel és másokkal is jó volt az együttműködésünk, és ők is segítették a munkánkat. A strukturális reformokat segítő programmal illet kapcsolatban azt kell megfontolnunk, hogy ez egy kötelező program. Nem csak az EU-val szemben vannak kötelezettségvállalásaink, hanem a görög lakossággal szemben is. Itt van egy cselekvési terv, van egy egész hosszú listája a különböző szükséges strukturális reformoknak, és ezekhez egy megfelelő menetrend is kapcsolódik, hogy meddig kell ezeket, a, ezeket az intézkedéseket meghozni. Tehát az elkövetkezendő évekre is megvan már a feladatunk. Fontos még azt is elmondani, és fontos, hogy világosan lássuk, hogy a munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélkülisége az elmúlt évek javuló helyzete ellenére még mindig túl magas arányt mutat. Túl magas a munkanélküliségi ráta. Nem igazán látjuk, hogy mi a logika emögött. Javul a gazdasági környezet, a munkanélküliség mégis tagnál. A feltételek rendkívül nehezek, a legnagyobb problémákat még nem tudhatjuk magunk mögött. Tehát ez az, ami az igazi nagy kihívás most a fiatalkori munkanélküliség csökkentése. Ez az, amit most majd közvetlenül is kézbe kell, hogy vegyünk. Spiráki asszony ami a kiadásokat illeti, a kiadásokkal kapcsolatos számadatok jól mutatják, hogy Görögország most már a harmadik egymás követő évben a nemzeti stratégiai keretben belül a pénzek felhasználása területén éllovas. Ugyanakkor Természetesen a pénzek felhasználásával kapcsolatos adatok még mindig nem érték el azt a szintet, amit európai szinten egyébként mindenkinél el szeretnénk érni. Tehát a rendeletben is megfelelő változásokat kellene elérni annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat ténylegesen le lehessen hívni. Ezért fontos, hogy a következő programozási időszakban a rendeletek sokkal egyszerűbben legy, egyszerűbbek legyenek. Görögország még a legnehezebb időszakban is képes volt pénzeket lehívni, de ennek ellenére fontos, hogy itt egyszerűsödés legyen. Ami a KKV-knak a támogatását illeti, itt igazán nagy erőfeszítéseket tettünk az elmúlt időszakban, és ezt az európai finanszírozási lehetőségeken kívül is megtettük. Az Európai Beruházási Bankkal és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal is együttműködési szerződést kötöttünk. E, ezek a bankok nagy összegeket bocsátottak Görögország rendelkezésére. 2017-ben az Európai Beruházási Bank rekord összegű támogatást, rekord összegű pénzeket utalt át Görögországnak. Ez nagyon fontos támogatója volt a görög fizetőképességnek, a görög likviditásnak és a görög gazdaságnak. A kis és középvállalkozások támogatását is szolgálta ezt. Nyilván ön is nagyon jól tudja, hogy Görögország nagyon bürokratikus támogatási, támogatás odaítélési, kifizetési rendszerrel rendelkezik. Talán mi vagyunk az egyik legbürokratikusabb ország ebben a tekintetben. Ennek természetesen az a következménye, hogy a források nem mindig optimálisan vannak felhasználva. ami pedig a források kifizetését, folyósítását illeti, ez természetesen megfelelt a rendelet előírásainak, és számunkra nagyon segítő pozitív módon került erre sor. Az ezzel kapcsolatos számadatokat, statisztikákat természetesen rendelkezésükre fogjuk bocsátani, és abban majd látják, hogy mi került kifizetésre, a e, programok keretében, és az mire lett felhasználva. Elhangzott az a kérdés, hogy ezek a támogatások mennyiben járultak hozzá ahhoz, hogy az emberek észrevegyék e, az Európai Unió támogatását, hogy tudatosuljon bennük, hogy itt európai támogatásról van szó. Nos, mi intenzíven dolgoztunk a megfelelő kommunikáción is, annak érdekében, hogy a görög polgár tudja, hogy mit tesz az Európai Unió a fontos európai tervek megvalósításáért, és lássa, hogy az Európai Unió mekkora hozzájárulást ad a görögországi intézkedésekhez. Fontos számunkra az önök támogatása, az önök segítsége, és fontos az, hogy az európai intézményekkel megfelelően együtt tudjuk működni, ezért annak érdekében is, hogy Görögországban lássák az emberek, hogy milyen segítséget nyújtott az Európai Unió. Hiszen Görögország az, ahol a legnagyobb eredményeket elérte az európai segítség. Látni kell, hogy az Európai Unió segít a nehéz helyzetben lévő országoknak. Gondoskodnunk kell arról, illetve az Európai Unió gondoskodik arról, hogy a régió közötti és országok közötti egyenlőtlenségek enyhülnek, csökkennek. Önök parlamenti képviselőként és szakbizottsági tagként nem csak szavakkal, hanem a politika gyakorlatában is gondoskodniuk kell arról, hogy a konvergencia és a kohézió az elkövetkezendő években is napirenden legyen. Hiszen erről az elmúlt időszakban nagyon sok rosszat hallottunk. Ez egy olyan, annak ellenére, hogy ez egyébként az európai politikáknak az egyik legsikeresebb területe. Thank you very much. Köszönöm, miniszter úr. Nagyon köszönöm. Követtük a rendkívüli intézkedéseket, elfogadtuk azokat, nyomon követjük ezeket. Most eszmecserét folytatunk önnel, ami egyébként is rendkívüli az hagyományos bizottságülésekhez képest. Nagyon köszönöm, ez rendkívül hasznos volt. Sokat fog segíteni nekünk majd a szeptemberi vitában, a plenárison, amikor a jelentésről lesz szó. Nagyon köszönöm, hogy ezt eszmecserét folytatott velünk, és reméljük, hogy a jó hírekkel kapcsolatban is tartjuk a kapcsolatot. Köszönöm szépen! Akkor most folytatjuk. Thank you. Okay, we continue now with our um, next point. In... Akkor folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Nagyon hosszú ennek a címe. Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megalapításáról az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, Európai Tengerügyi Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról. Társelőraudóink vannak, Lambert van Nistelrooy és Konstanz Krell. Eszmecserét folytattunk, meghallgatást rendeztünk ebben a témában. Ma pedig a jelentés tervezet megvitatására kerül sor. Megadom tehát a társadalmadóknak a szót. Ki lesz az első? Van Nisztelrooy úr, parancsoljon. Igen, tökéletesen igaza van, rendkívül hosszú ez a történet, hosszú a cím, de rövid a jelentés. Úgyhogy tulajdonképpen ez a helyzet. Nagyon rövid a jelentés. Azt hiszem, semmi meglepetést nem okozott, már háromszor beszéltünk erről a jelentésről, még a biztos jelenlétében is. Legutóbb elmondtuk, hogy hogyan kezeljük, ha a bizottság nem mozdul, ahogy társ előadóm, kollégám Kreál úr is elmondta, akkor nekünk kell lépnünk. Azt is megígértük, hogy a koordinátorok ülésén elmondjuk, hogy jó, akkor gyorsan és egyeteműen lépjünk a jelentés keretén belül. Ez a javaslat hogy ne nagyon ismételgessem magam, nem áll -e szemben a szándékainkkal, a jogi szöveggel, vagy a bizottságnak megfogalmazott kérdéseinkkel, hogy nagyobb rugalmaságot kölcsönözzünk, amit teljes mértékben elutasítottak ami ezt a célt illeti. És a 2019-es és későbbi projektek jutalmazását illetően, amelyek jól teljesítenek, de a bizottság nem mozdult a rugalmaság irányába, vagy a felgyorsítás irányába. Egyetlen egy célban hittek csak, és ragaszkodtak ahhoz. A több éves pénzügyi keretről van szó, teljesen más szemszögből, ami a strukturális reformokat illeti. Tulajdonképpen nagy lépéseket tettünk meg, mert először is megállapodtunk az alapban, amikor létrejött, aztán jött egy jelentés, hogy újra valamilyen erőteljes lökést adjunk neki, a harmadik lépés pedig jó messzire juttatott minket, úgyhogy itt a javaslat, hogy utasítsuk el, mert nem vonták vissza. Talán majd a kollégák hozzászólnak ehhez, vagy a kollégám hozzászól ehhez, parancsoljon. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, nem gondolom, hogy túl sok hozzáfűzni valóm lenne. Visszautasítjuk a javaslatot, elutasítjuk a javaslatot, és nagyon reméljük, hogy ebben támogatni fog minket a szakbizottság. Egyetlen megjegyzésem lenne még, egyetlen tagállam volt, amely érdekelt volt egyfajta kísérleti projektben, pilót projektben az Európai Bizottság esetleg megfontolhatná, hogy ezt a projektet az általános rendelet módosítása nélkül a bizottság rendelkezésére álló eszközökkel mégiscsak ebben az országban le lehetne folytatni. Mind a ketten jelentéstevőként ezt észszerűnek tartanánk, de abban a formában, ahogy azt a bizottság javasolta, úgy nem módosítanánk az általános rendeletet. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak megfelelő és okos utat kell találni a Portugália támogatására. Okay, the shadow rapporteurs. Köszönöm, árnyék jelentés készítők következnek. Parancsoljon. Tomás asszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. A Regionális Fejlődési Bizottság többször konzultált ebben a témában, a bizottsággal, Dombrovski alelnökkel, a bizottság szolgálataival, a tanácselnökségével, illetve a számvevőszékkel is eszmecserét folytatott. Általános megállapodás született, hogy nagyon gyenge a támogatottsága ennek a jelentésnek, nagyon kevesen állnak mellette, a strukturális alapokat érintő reformok vonatkozásában. Egyetértek, hogy nagyon fontos, hogy a tartalékot úgy költsük el, ahogy ezt eredetileg akartuk, és ne a strukturális reformoktól vegyük el. Ugyanakkor annyira nem vagyok szkeptikus, mint néhány kollega, akik ellene vannak ennek a javaslatnak. Tökéletesen egyetértek, hogy a számbevőszéknek több választ kellene megfogalmaznia, a kérdéseinkre, a legutóbbi ülésen fogalmaztuk meg ezeket. Ezért tovább kell elemezni, megvitatni részletekbe menően e, ezt a kérdést. Azonban egyes tagállamok számára ez a program segít abban, hogy a már régóta várt strukturális reformokat végrehajtsák. Köszönöm szépen. Köszönöm, Van Miltenborg úr. Köszönöm, elnök asszony. A Szelcér örömömre, örömmel hallom, pozitívabban szólt hozzá. Mert természetesen értjük részben agályaikat, az okát annak, hogy miért javasolják, hogy utasítsuk el. De természetesen talán a dolgok nem olyan világosak a javaslatban. Vannak kérdések, amelyeket már a meghallgatás során is felvetettünk, úgyhogy várjuk a válaszokat erre. És persze vannak jogalkotó javaslatok is folyamatban, a reform folyamat, de továbbra is úgy hiszük. Ha egyszerűen elutasítjuk a javaslatot, nem megoldás. Egészen egyszerűen azért, mert vannak olyan tagállamok, amelyek önkéntesen szeretnék ezt a teljesítmény tartalékot felhasználni a strukturális reformok céljából. Miért kellene megakadályoznunk ezt? Főleg akkor, ha konzultációt folytatnak mindenféle érintettel, a helyi önkormányzatokkal, és mindannyian egyetértenek ebben. Ami minket illet, az Aldét, ez csak egy olyan szerszámos láda-szerű lehetőség, hogy amely lehetővé teszi, hogy ne várjunk a következő hosszú távú több éves pénzügyi keretre, hanem már is felléphessünk. Főleg azért, mert a strukturális reformok keretén belül egyértelmű, hogy miért kell lépni. A bizottság már elmondta, mennyire fontos ez. Az egész MFF az európai szemeszterhez kapcsolódik. Úgyhogy úgy gondolom, meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget innovációs lépésekre, tapasztalatok szerzésére, különböző kísérletekkel, és álláspontunk javításával, hogy jobb információk birtokában tudjunk reform támogató programokról eszmecserét folytatni. Összességében tehát az ALDE nem akarja a dolgokat ennyiben hagyni, szeretnénk, hogyha változtatnánk, ezért szeretnénk konstruktív módosítókat benyújtani, és nagyon remélem, hogy legalább elkezdődik majd három oda egyeztetés formájában a tanácssal a tárgyalás, úgyhogy kérem a két társadalmadót, hogy gondolják meg, legalább egy esélyt adjanak ennek, és majd meglátjuk a három oldalú egyeztetés során, hogy hogyan tudunk javítani a dolgokon, és a kérdésekre megfelelő válaszokat adni, hogy ezt már hallottuk. Köszönöm. Very much, Miss Köszönöm szépen. Homorzsi <clears throat> úr, köszönöm szépen. Mikor erősek maradunk a korábbi álláspontunkkal, Dobrovoszkó biztos eljött ebbe a szakbizottságba, és elmondok azt, hogy ellenezzük a kohézió kapcsán ezeknek a, a pénzeknek a illetve az ezekkel történő visszaélést. Itt most kettős visszaélésről van szó, itt sok teljes reformokról van szó, teljesítmény tartalékról, tehát természetesen ezt ellenezzük, és az elhangzott javaslatot is ellenezzük. Köszönöm. Köszönöm. Van-e további hozzászólás? Az Európai Bizottságnak adok szót. Gillen úr, parancsoljon, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Milyen szót szólok? Mint ahogy említettem, már több alkalommal beszéltünk erről a témáról. A bizottság csalódott a jelentéstervezet kapcsán, és von Miltenberg úr érveit itt megtalálni vélem. Számos alkalommal elmondtuk, különösen a 2020 utáni javaslatunkat, hogy a kohéziós politika jövője szempontjából kulcsfontosságú az, hogy ez megvalósíthatóbb legyen, rugalmasabb a változások előterében is, és ez egy példája annak, hogy a 14-20-ra vonatkozó rendelet kapcsán milyen javaslatot tett a bizottság, a tagországoknak lehetősége van, de az opcióra, ez opcionális is marad, és a partnerségeknek ebbe bele kell egyezniük, a meglévő programok módosítása valósítható meg. Mindez unilatás módon a tagországok ezt nem dönthetik el, a program monitoringjával valósítatott csak meg. Mindez a partnerek beleegyezése mellett, és ez a, a javaslat nem a pénzek elirányítását jelenti, ez a kifejezés többször elhangzott, a diverting, a szükséges reformokat az általános gazdasági kormányzás részeként kell tekinteni, és a kohéziós praktika ennek a kormányzásnak egy további szelete. Hogyha olyan reformatokat tudunk megvalósítani, amelyek erőteljesebb környezetet teremtenek a beruházások számához, akkor ezt csak pozitívnak lehet tekinteni. Portugália szeretné ezt a lehetőséget igénybe venni, és úgy tűnik, hogy igen, sajnálatos az, hogy egy ilyen opcionális javaslatot el akarnak utasítani, és a tagországot ezzel megakadályozzák abban, hogy éljen a lehetősége. Van egy szoros kapocs mindahhoz képest, amit javasoltunk a 2020 utáni időszakra, és itt is vannak lehetőségek arra, hogy itt egy kísérleti szerepet töltsünk meg, és hogyha szeretnénk Portugália példájából tanulni, illetve mások példájából, akkor lehetőség lenne arra, hogy jobban építsünk mindenre, amit a bizottság 2020 utára kitűzött. Tehát el szeretném mondani, hogy a jelentős tervezet kapcsán igen, csalódottak vagyunk, és remélem, hogy a szakbizottság, remélem, hogy a szakbizottság mi ember képviselő szavait megszívleli. Köszönöm szépen! Ezzel a mai vitát lezárjuk, és azt javaslom, hogy a módosítók benyújtásának határideje a jelentés kapcsán július 13-a legyen, azaz a hét vége, déli 12 óra, tehát eddig lehet eh, módosítókat benyújtani, és lehetőségünk lesz majd a szavazásra, eh, mégpedig szeptemberben, nem októberben javítja magát az elnök, Van Miltenberg úr parancsoljon. Mivel nyári szünet nézünk elébe, azt gondolom, hogy a társadalmi egyetértenek, és a titkárság is, akkor én szeretnék egy plusz hetet kérni arra, hogy konzultáljak, és hogy megnézzük azt, hogy milyen módosítók érkeznek be. Erre van-e lehetőség? A határidőt kitolni július 20-áig. Rendben, akkor július 20-a lesz a határidő. Tehát július 20-a a módosítók benyújtásának Határideje déli 12 óra. Rendben. Folytatjuk a munkát a következő napi rendi ponttal. Ez pedig a vélemény az Európai Unió általános költségvetése a 2019-es költségvetési évre nézve az összes szakasz, Költségvetési Szakbizottság az illetékes szakbizottság. Ma a véleménytervezetet vizsgáljuk. Ezt van úr, a jelentéstevő készítette. Van úr, parancsoljon, köszönöm szépen. A kollégák remélhetőleg elolvasták a javaslatokat, amelyeket tettem a véleményben. Azzal kezdeném, hogy felhívom a figyelmet a következőkre. A kohéziós politika továbbra is a legfőbb európai beruházási politika. Az egyes bekezdésben egy nagyon érdekes számadatot vettem bele. Az egy eurónyi befektetés kohéziós politikába úgy tűnik, hogy 74%-os hát megtérüléssel zárul. Azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív eredmény, és a jelentésben, a második bekezdésben felhívom a figyelmet arra is, hogy a kohéziós politika továbbra is nagyon fontos eszköz az EU-s prioritásainak kezeléséhez. Néha ezt elfelejtjük, de nagyon sok EU-s prioritást nem lehetett volna a kohéziós politika nélkül elérni. A hármas bekezdésben elismerem azt, hogy vannak késlekedések a program elkezdését illetően, ezeket a szakbizottság ismeri, az elmúlt MFF-ben is volt egy csúszás, és a partnerségi megállapodásokban is mutatkozott a késlekedés, a tagországokkal és régiókkal nem sikerült még mindenben megállapodni. A megvalósítás javasó, javult az elmúlt években, elmúlt hónapokban, és azt gondolom, hogy ezek most egy megfelelő sebességen járnak Jelentésben felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy a 2019-es költségvetés tervezet 1,1 százalékos növekedés növelés javasol a kiigazításoknál, és az Európai Terület Együttműködési Alapban is aggódunk az említett számadatok miatt a jövő évi költségvetés kapcsán ezek nem lesznek elégedősek a programok megvalósításához, és felmerül annak a kockázata, hogy ugyanabba a helyzetbe kerülünk, mint már korábban egyszer, amikor nem tudunk fizetni. Találkoztam a kollégákkal, a legfőbb jelentéstevővel, és néhány kolléga felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki több pénzt kér. Én elmondtam azt, hogy Különbözőek vagyunk, viszont mert a plusz pénz, amit mi kérünk, az azért van, mert az alapokat eh, eldöntöttük, a projektek elindultak, ezt ki kell fizetni. Éppen ezért a költségvetést azért eh, növeltük, mert a számlákat kell, hogy kifizessük. És egy további pontot említenék még. Az utolsó pont, amire felhívem, felhívtam a figyelmet, az Észak-Írországi békeprogram. Tehát saját kezdeményezési jelentést készítünk Észak-Írországban az EU-s alapokról. Plenárison szavazunk majd erről az anyagról szeptemberben. Az Interreg, a béke folyamati finanszírozás nagyon fontos Észak-Írország számára és remélhetőleg, hogy 2020 után is folytatódik ez a finanszírozás. Ezek lettek volna megjegyzéseim, várom a kollégák megjegyzéseit és módosítóit is. Elnök, köszönöm szépen. Most az árnyék jelentéstevők kapnak szót Dajcs képviselő nevében bárki. Dajcs úr nincs itt. Akkor szólhatok én a néppárt nevében? 2019-es év teljesítmények kapcsán tehát a 21 milliárdos teljesítmény alapot 2019-től fogjuk felhasználni. Tomasi Csasszony, parancsoljon, köszönöm szépen! Én támogatom a véleményt, mert hangsúlyozza a kohéziós politika fontosságát, mint a legfőbb Európai Uniós beruházási politika fontosságát, segíti a eh, gazdasági, szociális és területi különbségeket az EU régiói között, és egy eh, bevonó jellegű gazdasági növekedést támogat a vidéki és versőtérségekben, és támogatja az önkormányzatokat arra, hogy térjenek át egy szénmentes gazdaságra. Minden egyes euró, amelyet a kohéziós politikába fektetnek bele, 174%-os megterüléssel zárul, munkahelyteremtés is megvalósul. Nagyon fontos a kohéziós alapokat megtartani, hiszen, mint említettem, ez a legfőbb beruházási politikája az Európai Uniónak. A kohéziós politika az egyik legfontosabb eszköz a legfőbb prioritások kezelésére a bizottsági javaslat alapján is. Nagyon fontos egy erőteljesebb, ellenálló, képesebb európai gazdaság építése, az EU határain túli fejlődés is, illetve az EU költségvetésnek megfelelő megvalósítása. Thank you very much, Miss Katainen. You have the floor. Köszönöm szépen, Katainen képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani von kollégának kiváló munkát végzett ezzel a véleménnyel. A tervezet megfelelően foglalkozik a kohéziós politika feladatával, mint az EU egyik legfontosabb befektetési politikájával, illetve hogy milyen pozitív hatása van. A szövegben a jelenlegi helyzete a programnak nagyon jól megtalálható, vagy az végrehajtás illetve a kifizetés, amelynek zöggenőmentesnek kell lennie. Az előirányzatok, amelyek a reális és valós szükségleteken alapulnak a tagállamok részéről, vannak olyan esetek, ahol a egyes országok kicsit túlságosan optimisták voltak a kifizetési szükségleteket illetően. Ezzel kapcsolatban nem aggódnék azért annyira a bizottsági becslések miatt. Talán többet lehetne szólni arról, hogy mennyire látható a költségvetés. Nagyon fontos felhívni a figyelmet a beruházásokra, az EU alapok lehetőségeire, hogy beszéljünk a célokról és a jó eredményekről, amelyeket sikerült elérni. Összességében úgy gondolom, látható és hatékony költségvetésre van szükség, ez pedig azt jelenti, hogy a régiók számára és a tagállamok számára jelenlegi szükségleteket kell tükröznie ennek a szövegnek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Omerzsé úr, parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm a szót. Szeretném én is hangsúlyozni, hogy milyen rendkívül jó minőségű munkát végzett Fogan kollégánk. Sok minden el egyetértek, erre nem térnék ki, ezek már elhangzottak, csak annyit jeleznék, hogy mi úgy gondoljuk, hogy kétségtelenül virágosabban kell meghatározni és megállapítani álláspontunkat, legalábbis ami minket illet, a reformok, a strukturális reformok témájában. És igazad van, emlékeztettél arra, jövőre valóban a teljesítményi tartalékról van szó, ezt még inkább kell hangsúlyoznunk. Gratulálunk ahhoz a ponthoz, amely Észak-Írországra vonatkozik, illetve a béke fenntartására, ez rendkívül fontos számunkra, mint frakció számára. Végül pedig úgy gondolom, hogy jó dolog lenne emlékeztetni arra, hogy új szakpolitikákról van szó, amelyeket az Európai Unió finanszíroz, amelyek gyöngítik majd a kohéziós politikát. És itt elsősorban a védelmi politikára gondolok, illetve a éves pénzügyi keret kontextusában az új migrációs politika, a védelem, a ö, terrorizmus ellenes harc, tehát ezeket kellene hangsúlyozni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A többi árnyékjelentés készítőt nem látom, kérdezem, tehát van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Nem? Európai Bizottság? Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném üdvözölni ezt a jelentést, jelentést szemben az előző megjegyzésemmel. Csak egy-két apróságot említenék. Megjegyeztük, hogy aggájaikat figye- fejezték ki, főleg a négyes ponttal kapcsolatban, ami a bizottságot illeti, azonban úgy gondoljuk, hogy a, az előirányzatok szintje megfelel a jelenlegi végrehajtási tempónak. Köszönet az előadónak az ötös pontban megfogalmazottakért, ami a kinevezést illeti. A bizottság nagyon sokat dolgozik annak érdekében, hogy azok a tagállamok, amelyek még mindig nem véglegesítették ezt a folyamatot, megtegyék, és azt gondolom a parlament támogatása sokat segít, hogy nagyobb nyomást gyakoroljunk ezen tagállamokra, ugyanis együttértünk abban, hogy ha még mindig nem neveztek ki megfelelő hatóságokat, 2018-ban nem elfogadható helyzetet teremt, és megint csak negatív fényt vet a kohéziós politika egyes aspektusaira sajnálatos módon. Végül pedig csak annyit szeretnék még elmondani, hogy teljes mértékben támogatom azt, amit a hetes pontban fogalmazott meg az előadó, a béke folyamatot, illetve a bizottság eddig is, most is és a jövőben is teljes mértékben támogatja a béke folyamatot, úgy, hogy a béke, illetve az ehhez kapcsolatos programok finanszírozását biztosítja. Köszönöm, van úr parancsoljon, sajnos nem halljuk. Kérjük a mikrofont. Nem halljuk a hozzászólót, kérjük kapcsolja be a mikrofonját. Elnézést kérek, megnyomtam, de lehet nem elég erősen, mert nagyon gyönge voltam ma reggel. Üdvözlöm a bizottság megjegyzéseit, ami a kollégák megjegyzéseit illeti. Pandensz, Omázsi úr megjegyzéseit támogatom, akik utaltak a hatodik bekezdésre, ahol az SAS ről van szó. Azt hiszem, ott egy kicsit a megfogalmazást változtathatnánk, vagy vizsgáljuk meg, hogyha ilyen módosítót szeretnének benyújtani, ezt kész vagyok megvizsgálni. Omázsi úr elmondta, hogy új alapokról van szó, amelyek befolyásolják a végrehajtatóságot. Ugye az egyik cél ez volt, és azt gondolom, hogy teljesen jogos megjegyzés volt. Gondolom, hogyha bead egy módosítót, teljesen rendben van. Végül Katainen asszony a láthatóságra utalt az EU alapok vonatkozásában. Sokszor volt erről szó itt a szakbizottságon belül. Sok delegációval is jártunk az Európai Unió különböző pontjain, ahol elmondtuk, hogy mennyire fontos az, hogy az Európai Uniós alapokat elismerjék. Az emberek tudják azt, hogy milyen fontos ez, és milyen fontos projekteket tud támogatni. Úgyhogy természetesen a jelentésben ez is tükröződhet, és ezt mindenképpen támogatom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A módosítók beadásának javasolt határideje KED július 17-e déli 12 óra. Azt gondolom, ezzel egyetértenek az árnyék jelentéskészítők és mindenki. Köszönöm szépen. Úgyhogy KED 17-e határidő. Akkor szeptemberi ülésünkön szavazhatunk is. Nos, Köszönöm a vitát erről a jelentésről, lezárom a vitát. Most pedig Omázsi úrnak adom meg a szót, hogy tájékoztasson minket delegációnk Washington és Bostoni látogatásáról. Parancsoljon önni a szó. Notre Commission Développement Régional, c'est... Elnök asszony, köszönöm szépen. A szakbizottságunk május 7-14 között Bostonba és Washingtonba látogatott. Én voltam a delegáció elnöke. A téma az intelligens stratégiák kialakítása volt. A KKV-k esetében az USA-ban Ennek megfelelőjét az USA rendszerében nem találtuk meg. Nem találtunk egy az európaihoz hasonló rendszert. Washingtonban találkoztunk az USA kongresszusának tagjaival, akikkel a föderális rendszerről egyeztettünk, illetve a fiskális reformokról. A delegációnk találkozott két adminisztratív kormányszervezettel is, az EDA-val, illetve a kereskedelmi minisztérium képviselőivel, illetve a KKV-k adminisztratív szervével, ez szintén egy kormányszerv, és velük az innováció finanszírozásáról beszéltünk, az innovációs stratégiák finanszírozásáról, illetve a kkv támogatásáról. Bostonba is ellátogattunk, Massachusetts a világon az egyik leginnovatív terület, még inkább, mint a szilikon völgy, a 40%-a az ott élőknek ebben az ágazatban dolgozik, az egyetem nagyon magas szintű, meglátogattuk az MIT-t, e illetve a Harvardi Egyetemen, mint tudják, a világ egyik legjobb egyeteme ez. Az MIT-n találkoztunk képviselőkkel, illetve a legfőbb kihívásokról beszéltünk, például a demográfiai változásokról, az éghajlati változásokról, illetve a big data jelentőségéről a várostervezésekben, illetve az északi sarkör térsége. Ez a terület nagyon sok mindenkit érdekel. Ezen kívül a mesterséges intelligenciáról is számos megbeszélést folytattunk, de ennek részleteire most nem térnék ki. A Harvardon találkoztunk az Európai Tanulmányok Központjával, a Horizont 2020-as keretprogramról beszéltünk itt, illetve bizonyos projekteket is meglátogattunk, egy felújított épületet is meglátogattunk, amely pozitív energiafelhasználású. Nagyon gazdag volt ez a látogatás, gyümölcsözőek a megbeszélések, sok uh, egyeztetés zajlott a kutatásokról, de nem tudtuk megvizsgálni azt a kérdést, ami a területi különbségeket illeti, a szociális kérdéseket, és a kérdéseinkre nem kaptunk igazán választ. Viszont ami az önkéntes politikákat illeti az innovációban, kutatásban, ezek nagyon konstruktív megbeszélések voltak, és találtunk hasonló modelleket az USA és Európa között. De azt gondolom, hogy ez egy pozitív látogatás volt, és köszönöm szépen a személyzet segítségét, akik hozzájárultak a látogatás sikeréhez. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ez az utolsó napi rendi pontunk. Fannister úr, parancsoljon. Én is köszönetet szeretnék mondani a látogatásért. Az európai nagykövettel beszéltünk, és az első kérdésem az volt, hogy ő tudna-e többet szólni a regionális politikáról az USA-ban, illetve a kohéziós politikáról. Ő azt mondta, hogy az usa nincsen e, kohéziós politika, hát ezzel tulajdonképpen haza is térhettünk volna, de nem ez volt a e, tényfeltáró misszió cél. Nekünk teljesen más a megközelítésünk itt Európában. Az adókon keresztül folytatunk kohéziós politikát, füskes intézkedéseken keresztül. Görögország nem teszünk pénzt, úgy mond, nem hagyjuk, hogy a pénz befolyjon tagországokból azért, hogy kialakítassák saját vidékfejlesztési politikájukat. Hogyha az egyik város túl népesedett, mint például Boston, akkor uh, uh, itt megfelelő intézkedéseket tettünk, de pénzzel nem ugyanez a helyzet. mert hát teljesen más a megközelítésünk a kohézió kapcsán, és ahogy Omácsi úr elmondta, az USA-ban nincsen hasonló formátum, ami az innovációt illeti. Nagyon sok tanulnivalónk van, a mesterséges intelligencia és egy nagyon érdekes téma. Olyan dolgokat láttam ott, amit soha nem láttam előtte. Megnézhettük azt is, hogy mit jelent a következő generáció a technikában. A cél nagyon pozitív volt. Miltenberg urat már nem látom a teremben, ő kezdeményezte a látogatást, ez egy speciális misszió volt, és sikerrel is zárult. Köszönöm szépen, van-e további megjegyzés? Ma a speciális jelentésekről van szó, speciális missziókról, látogatásokról. Köszönöm szépen Omar G. úr, köszönjük a bemutatást. Ezzel lezártuk a délelőtti ülés szakaszt. Van egy kérdésem a koordinátorokhoz. Folytathatjuk-e most a koordinátorok ülésével? Hát folytathatjuk -e ezt? Vagy függesszük-e fel az ülést, és folytatjuk majd 12-kor a koordinátorok ülésével? 5 perces szünetet kérnek a képviselők, a politikai tanácsadók, őket kérdezem, hogy mm, tartunk e 5 perces szünetet, majd folytatjuk a koordinátor külésével, Rendben, 5 perc múlva folytatjuk a koordinátor you.